a szöveget majd publikáljuk az ülés jegyzőkönyvében, és a neveket is megnevezzük. A következő napirendi pont a, az Európai Tanács ülés következtetései. Ez június 2010. június 17-én történt. Először az Európai Tanács elnökét üdvözölném itt, és az Európai, aztán az Európai Bizottság elnökét. Hölgyeim és uraim, uraim, köszönöm, hogy eljöttek. Nem sokára elkezdjük a vitát, de mielőtt ezt megtennénk, Herman van Rompuy, az Európai Tanács elnöke fog hozzánk szólni. Köszönöm. Mr. President of... Európai Parlament elnöke, Tisztelt Európai Bizottság elnöke, kedves kollégák! Ez volt az első ülés, amit az Európai Tanács tartott, amióta elnöke lettem. És ez, ez olyan volt, amely nem sürgős indítványok miatt lett összehívva. Ez egy normális ülés volt, közönséges, a döntések nagyon nagy jelentőségűek, kiváltképpen a folyamatosan a folyamatban lévő válság, a pénzügyi válság kezelésére irányuló hosszú távú gazdasági megoldások keresése volt a cél. Nemrégiben megmutattuk, hogy politikai elszántságról tettünk bizonságot az euró stabilitásának megőrzése érdekében. Örömmel jegyeztem meg, hogy ezen az ülésen ugyanilyen elszántság és határozott döntéshozatali készség jellemezte az érintetteket az új növekedési és munkahelyteremtő stratégiával kapcsolatban, ideértve az Európa 2020-as stratégiát. A bizottság munkáján alapulva és az ágazati tanácsok munkáján alapulva az öt fő célkitűzést kiemeltük, amelyeket már önök is ismernek. Úgy gondoljuk, hogy ez az öt fő útmutatás vagy irányelv növeli Európa gazdasági növekedési esélyeit. Nagyon fontos ez, hogyha megkívánjuk őrizni európai életmódunkat az öregedő lakosság problémáival együtt, és ha szeretnénk világszinten fontos szereplők maradni. Tudom, hogy ebben a tisztelt házban néhányan és másút kifejezték nem tetszésüket, és megkérdezték azt, hogy az Európa 2020-as stratégia jobb eredményeket hoz-e, mint a korábbi Lisszaboni stratégia, amelyet általában nem kielégítőnek tartanak. Én meg vagyok győződve arról, hogy igen a válasz erre. Szándékosan választottuk, döntöttünk úgy, hogy kisebb csoportját emeljük ki a céloknak, nem akartunk rengeteg célkötőzést meghatározni, amely elveszett a Lisszaboni, szerződ, a Lisszaboni stratégia labirintusában öt cél van, szeretnénk integrálni a szociális, oktatás és környezetvédelmi dimenziókat, amelyeket önök, az Európai Parlament tisztelt joggal emeltek ki. Ezen célok mellett ki kell tartanunk a munkánk során, és évente felülvizsgáljuk az eredményeket. Lesznek nemzeti elemei ezeknek a célkitűzéseknek, nem csak európai szintű agregátumai lennek. Ezzel reális mércét állíthatunk fel, amelyel segítségével a nemzeti eredményeket lehet mérni. Arra is törekedtem, hogy mindenki magáénak érezze ezt a folyamatot, minden tagállam érezze a sajátjának. Ne gondolják a tagállamok, hogy ez olyas valami, amit Brüsszelben elfogadtak, és amiről nem vesznek tudomást, hanem tekintsék ezeket a célokat olyan céloknak, amely saját gazdasági stratégiájuknak szerves része. Én számítok az Európai Parlamentre, azt szeretném, ha továbbra is nyomást gyakorolnak mindenkire, hogy megvalósítsuk a 2020-as stratégiát. Ez fontos része kell legyen annak, ahogyan értékeljük a jelenlegi uniónk helyzetét. Örömmel töltött el, amikor az önök elnöke szólt az Európai Uniós állam és kormányfőkhöz az Európai Csúcs találkozó ülés elején. Ön elnök úr felhívta figyelmet arra, hogy a parlament támogatja az Európa 2020-as stratégiát. Ezt nagyon is üdvözöltem, ezt a kijelentést. Ugyanakkor tudom, hogy ebben a tisztelt házban és másutt is vannak olyanok, akik kifejezték aggodalmukat a módszerek miatt, amely módszerekkel ezeket a stratégiákat megkívánjuk valósítani. Néhányan azt állítják, túlságosan kormány közi munkamódszerről van szó. Egyszerűen arra szeretnék utalni, hogy a gazdasági teljesítményünk kiavítása azt követeli meg, hogy többfajta eszközt használjunk fel. Néhány eszköz európai hatáskörbe tartozik, néhány eszköz pedig nemzeti hatáskörbe. Európai szinten elfogadunk közös jogszabályokat a közös piac érdekében, például a pénzügyi szolgáltatások szabályozása, a versenyképesség, a kereskedelem és sok más területen. Fogyasztóvédelemben is ami az Európai Uniós költségvetést illeti, a struktúrális alapokat és a kutatási programokat. Mindezekben a bizottság szerepe kiemelt fontosságú. De kulcsfontosságú elemei a gazdasági teljesítményünknek továbbra is nemzeti hatáskörbe tartoznak. Nem kevésbé értem ide az oktatást. Ha sikeresek kívánunk lenni, mobilizálni kell minden kormányzási szintet, közös erőfeszítések érdekében a Lisszaboni szerződés értelmében a 121-es cikkeit idézném, a tagállamok gazdasági politikáikat közös érdekként tekintik, és megfelelően koordinálják a tanácson belül. Ez a koordináció európai tanácsi következtetéseken kell alapuljon, és minden intézményt megfelelő inputtal a parlament és a bizottság részéről aktívan részt vesznek ezek intézmények. Most éppen arra törekszünk, Például a banki ágazat szabályozás esetén is arra törekszünk, hogy európai szintű jogalkotást is hozzunk. Nagyon fontos a közös fellépés EU szinten, például ilyen problémák megoldásában. Az Európai Tanács feladata az volt, hogy összehozza a nemzeti kormányok vezetőit, illetve a bizottság elnökét, és így közösen meg kell határozni az iránymutatásokat, az útmutatásokat, azok, akik egymás ellen ki akarják játszani a bizottságot és a tagállamokat, nem tesznek jó szolgálatot az Európai Uniónak. Azt is szeretném elmondani, hogy nem igazán elfogadható, ha az Európai Tanácsot kormányközi gyülekezetnek tekintik. Most már Európai Uniós intézmény. A nagyon is kiegyenlített Európai Uniós építmény egyik fontos eleme, amely a szerződésben szerepel. Tagjai között található a bizottság elnöke, és most saját elnökével is rendelkezik, valaki, akit azért választottak ki, hogy az egész Európai Unió érdekeiért dolgozzon, és aki egyben nem képvisel nemzeti kormányt. Minden esetre nem szabad abból kiindulni, hogy a nemzeti állam és kormányfők nem tudják felismerni a szélesebb körű közös érdeket, vagy hogy nem tudnák azt, hogy saját nemzeti érdekeik arról szólnak, hogy egy jól működő Európai Unión belül működjenek. Visszatérve a csúcs találkozóra, az Európai Tanács döntés hozott azzal kapcsolatban is, amely szerintem nagyon fontos az Európa 2020-as stratégia kapcsán, ez a döntés arról szólt, hogy létrehozzanak e, egyfajta értékelési rendszert, egy scorecardot, amely e, értékelni a versenyképesség terén elért eredményeket és az egyenlőtlenségeket, hogy azonnal minél előbb fel tudjuk fedni az ilyen veszélyeket. Az ilyen egyenlőtlenségekkel korábban nem foglalkoztunk. Azért, mert nem tudták őket a szerződésben beazonosítani, nem szerepeltek Maastrichti kritériumokként. Nagyon fontosak ezek az elemek. A jelenlegi helyzet, nagyon sok tagállamunk mostani helyzete annak köszönhető, hogy már korábban egyenlőtlenségek alakultak ki. Az euró saját sikerének áldozata. Nem gondoltunk arra, hogy a közös valóta feltételezi a konvergenciát. Minden kormányzási szinten hibát követtek az elmúlt tíz évben, kollektív felelősségünk. Őszintén be kell vallanunk ezt. Ami a pénzügyi ágazatot illeti, prioritásunk az, hogy egy stabil és egészséges pénzügyi rendszerünk legyen. Az ECOFIN, tehát a pénzügyminiszterek tanácsa azt szeretné, hogy a pénzügyi felügyelet terén mielőbb megfelelő Európai Uniós jogszabályokat hozzunk létre, annak érdekében, hogy a jövő év kezdetétől ezek a banki felügyeleti szervek fel tudjanak állni. Az Európai Unió belül az Európai Parlament hozzájárulása nagyon fontos, és felelősségei szintén nagyon nagy. Abban is megállapodtunk, hogy nagyon fontosak a bankok stressztesztjei. Legkésőbb július második felében kell megjelentetni ezeket a jelentéseket. Arra kérjük a bizottságot, hogy a fedezetlen, rövid lejáratú eladások esetében lépjen fel. Nagyon fontos, hogy a pénzügyi intézményekre vonatkozó adókat is be kell vezetni, és a G20-as partnereinkkel szeretnénk bevezetni egy globális pénzügyi tranzakciós adót. Abban is megállapodtunk, hogy közös álláspontot képviselünk sok más területen, amelyel majd a torontói G20-ak csúcs találkozóján fognak foglalkozni. Az a megtiszteltetésért érte Barózó urat és jó magamat, hogy részt vehetünk ezen az ülésen. Megerősítjük azt is az Európai Unió részéről, hogy szeretnénk kiemelten foglalkozni a fejlesztési és segély terveinkkel a milleniumi fejlesztési célok között. A gazdasági válság ellenére továbbra is támogatni szeretnénk ezeket az országokat, és kiemelten kezeljük a klímaváltozást. Bizonyos feltételekhez kötjük ezeket. Szeretnénk elkezdeni az izlandi csatlakozási tárgyalásokat, szeretnénk üdvözölni, hogy Észtország csatlakozik az eurózónához, amely a bizalom egyik jele, a jövőbe vetett bizalom jele. Elfogadtunk egy nyilatkozatot Iránnal kapcsolatban, amely kiemeli, hogy igenis aggódunk a nukleáris programja miatt, és a külügyi tanácsot arra kértük, hogy következő ülésén intézkedéseket vezessen be, amelyekkel a BT szankcióit lehet bevezetni. Így eljárva bebizonyítottuk azt, hogy az Európai Unió igenis közösen tud állást foglalni az egyik legérzékenyebb témában, a világpolitikában. Az ülés második része a gazdasági kormányzás kérdéseit taglalta. Fontos az gazdasági politikák megfelelő koordinációja. Beszámoltam az illetékes munkacsoport munkájáról, az Európai Tanács megkért, hogy én vezessem ezt a munkacsoportot. Nagyon sok konvergenciáról lehet beszámolni, és ezt a munkát szeretném, e, a munkacsoport munkáját októberig legkésőbb szeretném lezárni. Az önök delegációival találkozom a nyári szünet előtt és után, annak érdekében, hogy garantálni tudjam azt, hogy a parlament véleménye teljesen e, részét képezi a munkáknak. Az én jelentésem megáll- meghatározott néhány első célt jóvá hagyta azt, hogy szigorúbban kell felügyelni a költségvetést és a versenyképességet. Megállapodás született azzal kapcsolatban is, hogy a stabilitási és növekedési egyezményt be kell tartatni, nagyon fontos a szankciók rendszerét felülvizsgálni annak érdekében, hogy koherens és progresszív rendszer dolgozzunk ki. Megállapodás született azzal kapcsolatban is, hogy az Európai Bizottság hozzon létre egy olyan rendszert, ahol ö, a tagállamok stabilitási és konvergencia programait be fogják mutatni tavasszal, ezzel közösen lehet felülvizsgálni azokat a feltételezéseket, hogy a nemzeti költségvetéseket érintő trendek természetesen ö, figyelembe veszik a nemzeti költségvetési folyamatokat is. Ezzel a ponttal kapcsolatban ki kell emelnem azt, hogy soha nem sugaltuk azt, hogy a pénzügyminiszterek nemzeti költségvetés tervüket jóváhagyásra kellene leadják, mielőtt a nemzeti parlamentjeiknek leadnák. Ilyen ö, parlamenti hatásköri ö, a parlamenti hatáskörök ilyen fajta megsértését soha nem hagynánk jóvá. Nos, egy másik téma. A Központi Bank, az Európai Bizottság, a parlament és a tagállamok, akiktől, akitől szinte mint egy tucatnyi írásos hozzájárulást kaptunk, ezeket meg kell vitatni. Van olyan elképzelés, amely a szerződések módosítását vonna maga után. Ez egy hosszas, nehézkes folyamat, mi igazából azon javaslatoknak szeretnénk teret engedni, amelyeket hamarabb lehet megvalósítani. Úgy tűnik, hogy konszenzus van azzal kapcsolatban, hogy nincs szükségünk arra, hogy új intézményeket hozzunk létre a gazdasági kormányzás érdekében, hanem jobban kellene kihasználni azokat, amelyekkel már rendelkezünk. És még konkrét döntéseket kell majd néha hozni az eurozóna országai esetében, és amikor szükség van erre, összehívom az eurozóna országait, már kétszer megtettem, az egész unió szintjén kell a gazdasági kormányzás kérdéseiről dönteni, a 27-ek esetében. Hogy az eurozónán belül vagy kívül vagyunk, gazdaságilag összefüggünk egymással, és közösen birtokoljuk a világ legnagyobb piacát. Ez az a szint, amelyen az európai döntések oroszlán részét meg kell hozni. Ezen a szinten kell megváltoztatni intézményi struktúránkat, ha erre van szükség. A szerződéssel összhangban az Európai Tanács arra törekszik, hogy szerepét úgy tölti be, hogy meghatározza a politikai célokat és irányokat, idejét a gazdasági stratégiákat és a gazdasági kormányzásra vonatkozó gondolatokat is. Kedves kollégák, az Európával azért azok a gazdasági kihívások, amelyekkel szembenézünk Európában, most hát közel álltunk a szakadék széléhez egy pár héttel ezelőtt, és még nem vagyunk biztonságban helyesen jártunk el, amikor a recesszió legmélyebb pontján fiskális ösztönzőket vezettünk be, de nem szabad elérni azt, hogy a költségvetési hiány és az államadóság olyan szintet ér el, hogy ne tudjunk lábra állni. A tagállamok intézkedései a deficit csökkentésére nem jelenti azt, hogy az egész Európai Unió szintjén inflációs változások következének be alapvetően a fogyasztást és a befektetést kell stimulálni. De a nem fenntartható hiányok korrigálása nélkül tartós gazdasági kárt okozunk az egész Európai Uniónak. Az intézkedések differenciáltak, attól függen, hogy minden egyes tagállam helyzete milyen, és folyamatosak ezek az intézkedések. Nem az abszolút szintet kell elérni, az a fontos, hogy fenntartható, megfelelő irányú intézkedéseket hozzunk. Ki kell tartanunk. Szerintem, ha kitartunk, akkor meg vagyok arról győződve, hogy sikerül bevennünk a kanyart Európában. Kedves kollégák, az Európai Tanács ülése úgy érzem, hogy nagyon fontos lépés volt a válság elleni küzdelemben, amely pénzügyi válságként kezdődött, és a végén gazdasági, költségvetési és majdnem monetáris válság is lett levontuk a tanulságokat ezekből, korrektív intézkedéseket vezetünk be. Én meg vagyok arról győződve, hogy sikeresek leszünk. Köszönöm. Köszönöm szépen az Európai Tanács elnökének a felszólalást. Most az Európai Bizottság elnökének, José Manuel Barroso úrnak adom meg a szót. Tisztelt parlamenti képviselők, tisztelt tanácsi elnök úr, tisztelt parlamenti elnök úr, kedves kollégák! Egy hete találkoztunk utoljára Strasbourgban a torontói G20-ak ülése kapcsán, és önök előtt elmondtam akkor, hogy a jelenlegi gazdasági kihívásokra a növekedés a válasz de ennek a növekedésnek fenntarthatónak, inkluzívnak, intelligensnek kell lennie, és a pénzügyi konszolidációra kell alapulnia. Ahhoz, hogy ez így legyen, több fronton kell egyszerre előrelépnünk. Először is az Európa 2020 stratégia elfogadásával, a pénzügyi piacok szabályozásának felgyorsításával, ambíciózus intézkedésekkel, amelyek a gazdasági irányítást kooperálják, Európában, és végül pedig a G20-ak torontói találkozón képviselt erőteljes fellépéssel. Nos, pont ebbe az irányba mozdultunk el a tanácsülésen múlt héten, nagy részt a bizottság javaslatai alapján. Ez a csúcs találkozó nagyon megfogható eredményeket hozott, stratégiai döntéseket hoztunk, amelyek a jövőbe mutatnak, és vízióval rendelkeznek. A csúcs találkozó eredménye nem csak a nemzeti erőfeszítések összessége volt, hanem egy valóban új, hozzáadott értéket képvisel három területen európai szinten. Gazdasági irányítás, pénzügyi felügyelet, és nyilvánvalóan a növekedés és foglalkoztatás területén. Először beszéljünk a közös gazdaságpolitikáról. Nyilvánvaló, hogy mire van szükség. A bizottság május 12-i közleményében néhány prioritást megfogalmazott. A pénzügyi politikák, adópolitikák harmonizációra van szükség, az adósságkezelés hatékonyságának növelésére, több ösztönzőre a tagállamok felé a jövő problémáinak megoldása érdekében, és garantálnunk kell, hogy a nemzeti államháztartások költségvetések úgy fogalmazódnak meg, hogy azok fenntarthatóak legyenek. És persze pénzügyi felügyeletet kell gyakorolni, hogy a gazdasági kockázatokat, a belső piac ott fenyegető veszélyeknek a teljes körét kezelni tudjuk, és ne csak költségvetési szempontból nézzük azt. Európai konszenzus van most arról, hogy így kell tovább lépni a következő konkrét lépéseket a munkacsoport fogja megalkotni a tanácssal közösen, a konszenzus alapján gyakorlati lépések lefordítja le az eldöntötteket. Már jövő héten a bizottság elő jön majd néhány konkrét cselekvési intézkedéssel, és szeptember végéig pedig átfogó konkrét programot fogunk bemutatni önöknek. A második fő terület, ahol fontos döntéseket hoztunk, a pénzügyi piacokra vonatkozó terület. Tudjuk, hogy a belső piac még nem tökéletes, és be kell teremteni még azokat a szabályozási feltételeket, amelyek keretei között a pénzügyi piacok úgy működhetnek, hogy a résztvevői bizalma egymás felé nem rendülnek meg. A parlament szerepe ebben nagyon kiemelt lehet. Ahogy múlt héten a tanácsülésen is elhangzott, most önöknek is elmondom, hogy önöknek is mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy a pénzügyi felügyeletre vonatkozó ö, terveket még idén tető alá hozzuk, és jövőre már hatályba léphessenek. Nagyon sürgős ez, és ugyanilyen sürgős a bankok tőke igényének felmérése, illetve konszolidációja is június másodikai közleményünkben utaltunk a pénzügyi piacokra vonatkozó szabályozási ötleteinkre 2011-től ezek tehát hatályba kéne, hogy lépjenek, ehhez pedig ősszel kell meghozni a döntéseket, és remélem, hogy az önök parlamentje is hajlandó lesz a gyors munkára. Továbbá úgy hiszem, hogy nagyon fontos az Európai Tanács szempontjából az, hogy sikerült megállapodnunk az úgynevezett bankok stressztesztelése témájában. Ennek a stressztesztelésnek a bankonkénti eredményeit hamarosan nyilvánosságra hozza az ezt végző szakcsoport, és így jobban látjuk majd, hogy milyen piasztorzító hatása van a különböző szintű stresszkezelési képességnek. A bizottság kész arra, hogy a tanulmány alapján konkrét szabályozási intézkedésekre tegyen javaslatot. Egy fontos és a három közül talán a legfontosabb tevékenységi területünk az Európa 2020 stratégia megbeszélés elfogadása volt. Ez hosszú távú gazdasági és társadalmi fenntartható növekedés stratégiája, amelyet néhány hónapja már önöknek vázlatosan bemutattam. És amely során, amelynek megalkotása során az önök véleményét is messze menően figyelembe vettük. Örülök, hogy sikerült viszonylag gyorsan előrelépni, és megfogalmaztuk az öt kiemelt uniós célt, amelyek között az oktatás és a szegénység elleni harc is ott van. Eleinte nem volt nyilvánvaló, hogy a tagállamok erre is rábólítanak majd, erre a két témára, amelyek ugye alapvetően nemzeti kompetenciába tartoznak, de most hajlandóak arra, hogy európai szintű koordinációval küzdjünk e mm, rossz dolgok ellen. Hosszú távú elkötelezettségükről adtak tanulságot a tagállamok, és tudatában vannak annak, hogy Európában egységesebb hangon kell szólnunk, és e témák tekintetében különösen nem térhet el egymástól a véleményünk. Nagyon fontos politikai üzenetet fogalmaztunk meg, és az önök javaslatára egyébként nagyon köszönöm önöknek ezt a javaslatot, különösen a parlament elnökének egyébként, mert a tanácsülés elején már leszögezte, hogy elvárja, hogy a parlament által fontosnak tartott témákban is döntést hozzunk. Köszönöm tehát ennek a parlamentnek azt, hogy a stratégiához érdemben hozzájárultak, a stratégia megfogalmazásához, is a jövőben is számítunk önöknek az ilyen inputjára, hiszen a munka még nem zárult le, még nagyon fontos területeken kell részletesebb végrehajtási szabályokat kidolgozni. Kemény munka áll előttünk, ugyanis most a stratégiát átkerültetni a gyakorlatba ez minden társadalmat, a társadalom és a gazdaság minden ágazatát meg fogja mozgatni majd. Szeretnénk, hogyha mindenki tulajdonosnak érezné magát, a tagállamok sajátjuknak tekintenék a stratégiát. Ez nem csak egy Brüsszelből jövő papír, vagy Strasbourgból jövő stratégia, hanem olyas valami, amely az egész társadalmat mobilizálja majd. Rugalmasan próbáltuk megfogalmazni a stratégiát, hogy ez könnyebb legyen a tagállamoknak alkalmazni, és a tagállamokkal szorosan együttműködünk majd a reformprogramjai kialakításában. Nagyon támaszkodunk egyébként az önök további inputjára is, olyan értelemben, hogy önök, mint képviselők saját választókörzeteikben a civil szervezetekkel közösen egyeztetnek, a szociális partnereket megismertetik a stratégiával, tehát itt mindenkinek dolga lesz a következő hónapok és évek során. Ez ennek a stratégiának a gazdasági része nagyon erős közös nevezőre alapul, és reméljük, hogy ezáltal Európa irányító szerepet játszhat majd a következő évtizedben. Egy közös levélben, amelyet egyébként Rompolyőr és én írtunk alá, a G20-as kollégáinknak már megírtuk prioritásainkat a és csúcs találkozó kapcsán. Most először történik ilyesmi egyébként, hogy az Európai Unió a tagállamoktól függetlenül autonóm módon fogalmazza meg prioritásait egy G20-as találkozón. Remélem, hogy befogadják majd azokat. Tehát van bőven tennivalónk, világos az úti terv, az időrend, és globális feladatokba vágtuk a fejszínket. A G20-ak közül egyébként többen támogatnak minket, például a pénzügyi tranzakciós adó tekintetében ez nem csak egy európai ötlet. Jó lenne, hogyha, illetve jó, hogy Európában már konszenzust értünk el arról, hogy ilyesmire szükség van. A csúcs találkozó megmutatta azt is, hogy az Unió akkor igazán hatékony, hogyha prioritásokat jelöl ki, az új kihívásokkal szembenéz, és világosan fogalmaz, új mechanizmusokat alakít ki, új struktúrákat épít föl, és intézményi viták helyett, végtelen intézményi viták helyett egymással szembeni bizalomban támogatjuk a közös erőfeszítéseket, és kifele egységesen mutatkozunk meg, és ez múlt héten így volt. Tisztelt képviselők, mielőtt befejezném beszédemet, gratulálni szeretnék a parlamentnek, a tanácsnak és a főképviselő asszonynak a kiváló előkészítő tárgyalásokhoz, amelyet a külügyi szolgálat témájában folytattak le egymással. Úgy néz ki, hogy a külügyi szolgálat hamarosan felállhat majd, és Keti Ashton javaslatait a bizottság is most be tudja fogadni, folyamatos együttműködésben a többi intézménnyel. Az Európai Közgazgatás fontos intézménye lesz ez. Az intézmények között a bizottság azon lesz, hogy amilyen hamar csak lehetséges, felállítsuk a külügyi szolgálatot. A Lisszaboni szerződés novuma ez, és most az a dolgunk, hogy valóságot, valósággal varázsoljuk. A közösségi módszerrel képzeljük ezt el, mert úgy gondoljuk, hogy a polgárok elvárják tőlünk a transzparenciát, és a tanács ilyen értelemben is jelentős erőlépés mutatott. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen, elnök úr. Most a frakcióknak a képviselői következnek, az EPP részéről Wortmann asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Az EPP frakció üdvözli azt, hogy az önök elnökség alatt a tanács jelentős lépéseket tesz a gazdaság irányítás javítása céljából Európában. Tehát, hogy a G20 közös megközelítést alkalmaznak. A válság ugyanis arra vezet bennünket, hogy erősebb alapokra helyezzük az európai gazdaságot a költségvetési javításnak fejre kell állítani a bizalmat Európában és az állampolgárok közé, közé, körött. A növekedési és stabilitási paktumot is meg kell erősítenünk, de attól függ, hogy a munkacsoport hogy fog gyakorlatba ültetni mindent. A kormányközi konferencia az nem feltétlenül fog a válságból való kilábalásban segíteni. Egy közösségi irányításra van szükség, egy ilyenfajta megközelítésre. Nincs szükség új intézményekre, hanem a bizottságnak a szerepét kell jobban megerősíteni. Barozó úr dicsérendő, hogy az elkövetkezendő hónapokban részletesebb javaslatokkal fog előállni. Mi, miután elmondta a parlamentben, hogy Európa gazdasági irányítása hogy fog történni, ezt megtapsolták a plenáris ülésen, de az intézménye jogait hatékonyan, ambiciózusan kell felhasználni, hogy ez sikerüljön. A 27 tagállamban a meg kell nézni mindenütt, hogy a 2020-as stratégiával mit akarunk elérni. A kis és középvállalatok a hajtóerői ugyanis ennek a gazdaságnak. Arról is beszélni kell, hogy a tagállamoknak hogy kell kötelezni, hogy teljesítsék a feladataikat. Az EPP konkrétabb javaslatokat vár a munkacsoportban ezekkel kapcsolatban. Hiszen ha ezt nem sikeresen oldjuk meg, akkor e, továbbra sem sikerül az iszlabani stratégiát sikerül, sikeresen megalapítani, és ez nem fog gazdasági növekedést és, és munkahelyeket teremteni. Gyorsan e, a, kell dönteni a pénzügyi e, felügyeleti csomaggal kapcsolatban, de nem a parlament gátolja ezt, hanem a tanács. A tanács nak konkrét jogalkotási megoldásokat kell javasolnia. A tanácsbeli kollégáknak ugyanolyan készséget kell mutatnia, mint a parlamentnek. Ez nagyon lényeges, hogyha sikerünk a, január, a januári határidőt szeretnénk megvalósítani. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most Ulfskok a, a, a úr a szocialisták nevében. Köszönöm szépen, elnök úr! 14 ö, ö, ezer hordói, hordonyi olaj ömlik a mexikói öbölbe. És tulajdonképpen pusztulást látunk csak mindenütt. Ugyanakkor Észak-Európában vannak olyanok, akik az olaj megjelenését látják a golf áramlás miatt. Tehát mivel senki sem él a saját szigetén a világban, hiszen minden mindennel kapcsolatban van, meg kell vizsgálnunk a megújuló le, energia lehetőségeit és nem csak azt, hanem egy egészen másfajta társadalmat kell. Eh, és amikor állásfoglalókat, eh, állásfoglalásokat hozunk, akkor ez nem elegedő, nem teszünk eleget. Tehát a gazdasági válság miatt eh, nem szabad elfeledkeznünk más problémákról sem. Ne felejtsük el, hogy érzékenyek vagyunk környezetvédelmi szempontból is és a pénzügyi piacok érzékenysége is azt mutatja, hogy már évtizedek óta reagálunk. A frakciókban egyetértünk abba, hogy jó, hogy a piacoknak ilyen hatalma van, ugyanakkor szabályoznunk kell a pénzügyi piacokat. Ez a legjelentősebb feladat. Ha megvizsgáljuk a tagállamokat, ahol a fékezhetetlen pénzügyi erőkről beszélünk, amelyek a problémákat okozták, akkor meg kell vizsgálnunk, hogy hogy tudjuk a pénzügyi szabályozást megvalósítani. Tehát a költségvetéseknek a csökkentése az fogja jelenti, jelenteni, hogy a gazdaság élénkítést veszélyeztetjük a gazdasági válság miatt. A válság a recesszióval együtt azt fogja eredményezni, hogy a tagállamok kár, kárt szenvednek. Tehát amit mi megmenteni próbálnánk, az fog kárt szenvedni. Tehát nagyon sokat építkeztünk, de nem sokat gondoltunk az emberekre magukra. Tehát beszélünk a környezetvédelemről és a pénzügyi piacokról, de ne felejtsük el, hogy hatalmas a minkanélküliség, és a számuk növekszik. Köszönöm szépen a hozzászólást. Most a liberálisok eh, nevében Ferhofstadt. Eh, Elnök úr, először hadd mondjam el, hogy eh, nyilván egyértelmű az, hogy a tagállamok, az Európai Unió tagállamainak fontos szerepet kell játszaniuk a gazdasági stratégia kidolgozásában az eurozónában és az Európai Unió 27 tagállamában. De a legfontosabb kérdés egy másik. A legfontosabb kérdés ma, ki fogja az ellenőrzést végrehajtani? Ki fog szankciókat végrehajtani, ha a tagállamok egy része nem felel meg a feltételeknek? Ez a kulcsfontosságú kérdés. Az ellenőrzés a tagállamok kezében lesz? tanács kezében? Vagy a tagállamok önmagukat fogják szankcionálni? Vagy egy független intézmény, egy közösség intézmény lesz ez? Ez a kulcsfontosságú kérdés, amit ma föl kell tenni. És azt kell mondjam, nem gondolom, hogy ebben a tisztelt házban van valaki, aki elhiszi azt, hogy önmagukat fogják megbüntetni a tagállamok. A múltban nem tették. Miért tennék a jövőben, tisztelt kollégák? Hadd adjak néhány példát. A Lisszaboni, a stratégia azért vallott kudarcot, mert nem volt független ellenőrző szerv, amely arról szólt volt, a, azt a Lisszaboni stratégiát alkalmazzák-e. Ugyanez van a növekedési és stabilitás egyezménnyel. Négy ország nem felel meg a feltételeknek, akkor itt van a, grék, a, itt van a görög tragédia. És ha egy nagy ország nem felel meg, mint Németország vagy Franciaország, ők csak jóvá hagyják ezt az egyezményt. Nem történik semmi. Nem a tagállamoknak kell önmagukat ellenőrizniük. Egy független közösségi intézménynek kell ezt véghez vinnie. Meg vagyunk erről győződve. Két állásokralásunk van, amelyet nagyjából egyhangulag elfogadtak. Néhány nappal ezelőtt, két nappal ezelőtt az Európai Központi Bank elnöke Trisi úr ugyanazt mondta ebben a parlamentben. Az Európai Parlament, az Európai Bizottság, az Európai Központi Bank elnöke, mi mind azt gondoljuk, hogy az Európai Központi Bank, az Európai Bizottság Trisé egy másik intézményt is javasolt, szerintem nincs szükségünk új intézményre. Minden esetre a közösségi módszert kell alkalmazni, az európai, egy európai intézménynek kell ezt az ellenőrzést végrehajtani. A tagállamoknak van szerepük, az egész stratégiát alkalmazniuk kell a mindennapi politikában, a mindennapi stratégiában, amelyet kidolgoznak saját országukban. Erre van szükségünk, elnök úr. Erre van szükségünk a növekedési és stabilitási egyezményben, a 2020-as stratégiában, és az új stratégiában, amelyet a következő hónapokban fogunk kidolgozni. A második pont, amit megemlítenék, elnök úr, a pénzügyi felügyeletet illeti. Mi a gond ezzel? A gond az, hogy az európai vezetők elmennek a G20-ak csúcs találkozóira, és nem tudnak megállapodni a pénzügyi felügyelete kapcsolatban. A pénzügyminiszterek, az Európai Unió, az ECOFIN decemberben visszatért a bizottság jó javaslatára, a La Rosia jelentése, ez a probléma. Nem itt kell az üzenetet megfogalmazni, az üzenetet a pénzügyminiszterekhez kell eljutatni. Nekik vissza kell térniük a korábbi javaslatukhoz, és követniük kell a bizottság javaslatát, a Larózier jelentés javaslatát. Ez, egy, ez a jelentés, a bizottság és a Larózier egy európai banki felügyeleti szervet kívánt felállítani. Az ECOFIN tanács tavaly decemberben azt mondta, hogy a nemzeti felügyeleti hatóságok között koordinálni kell. De ez nem működött a válságban. Egyetlen egy nemzeti felügyeleti szerv sem tudott fellépni a válság idején. Most azt mondják a pénzügyminiszterek, hogy koordinálni kell, és majd jól működik, de nem így van. A tanácsnak, az Európai Tanácsnak most nyomást kell gyakorolni a tagállamoknak, magukon kell, magukra kell nyomást gyakorolniuk, hogy hozzanak létre a Larosier jelentés alapján egy európai banki felügyeleti szervet. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. A zöldek nevében Hámz asszony kap szót. Elnök úr, hölgyem és uraim, tisztelt tanács elnöke, szeretném elmondani, hogy kicsit megölökönyödtem azon, hogy ön kiemelte, hogy milyen normális volt a múlt heti tanács ülése. Azt hiszem, hogy ez a hibás módszer folytatása, amit az elmúlt hetekben alkalmaztak. Most azért ne hitessük el magunknak, hogy betö, beköszöntött a normalitás, amikor hat órára korlátozzák a csúcs találkozót, hogy nehogy egy rossz szóval, egy rossz mondattal további bukásra ítéljük az eurót. Hát a tanács épületében a folyosói plegykák erről szóltak. Nem hiszem, hogy az ön feladata, hogy ebben a helyzetben homokot szórjon a szemünkben. Azt hiszem, elég tisztán, világosan látunk. Nem kell port hinteni a mi szemünkbe. Ferhostad kolléga már elmondta azt, hogy eh, nem működik jól az európai gazdasági irányítás, és hogy bizonyos pontokon fel is lehet ismerni ezt. Ezt szeretném kiemelni. A pénzügyi felügyelet, a Larosière jelentés említése került, Barroso úr, Van Rompuy úr, önök ezt minek tekintik? Hogy gondolják, Mit gondolnak arról, hogy egy éves vita után megállapodtunk a felügyelet rétehozásában, a tanács egyszerűen nem hajlandó, hogy bármilyen cselekvési mozgásteret adjon ennek a felügyeletnek. A tanács az egészet a tagállamok szintjére kívánja utalni. Éppen amikor önnek itt európai szinten ilyen támogatást adunk, akkor önöktől mi többet várunk. Ezt a vitát persze folytathatnánk arról a szabályozásról, amelyet a parlament szívesen látna a veszélyes pénzügyi termékek kereskedemének betiltása például. Ezt ha legideglenesen fel lehetne függesztetni, azt szeretnénk elérni. Aztán szólhatnánk arról is, hogy mi a helyzet a hedge fondokkal, az adóparadicsomokkal, a menedzserek fizetéseivel, és ezek a bónuszokról, amiket kifizetnek. Három oldalú tárgyalásokat folytatnak. Ami a pénzügyi felügyeletet illeti, vagy a tanács blokkolja az egészet, vagy a tanács és a bizottság blokkolja az egészet. Barózó úr, ön nekünk köszönetet mondott, hogy az elmúlt hetekben egységesen támogattuk önt és önöket. Ez helyes, nagyon jó. A parlament nagyon is bevetette magát a közösségi módszer tekintetében. De aztán, ha megnézem, hogy mi történik, ami a pénzügyi tranzakciós adót illeti, én szívesen, én szeretném elhinni, hogy a g 20 a keretében meg fogják valósítani. Én nagyon szívesen elhinném ezt. Hát izgatottan várom, hogy hogy fognak visszajönni Torontóból. Ha visszajönnek Torontóból, Barozó úr, és nem tudnak teljesíteni, akkor kérem szépen hogy az illetékes biztosát vegyék elő, aki az állítólagos egységes európai álláspontot képviseli, Juncker úr ezt mondta, és a csúcs találkozón is többször elhangzott, hogy az illetékes biztos jó lenne, ha egy elfogadható dokumentumot mutat fel, amely segítségével bevezethető az eurózónában a banki tranzakciós adó. Ha ezt nem teszik meg, kérem szépen, akkor egy csúcs találkozót csak arra használtak fel, hogy az európai közveleményt amely ezt az intézményt illeti, az óránál fogva vezették megint. Ami a közös politikát illeti ezen a téren, hát nem valami jó, nem rózsás a helyzet. Mi a helyzet az Európa 2020-as stratégiával? Megnézzük Görögországot és Spanyolországot, egy ilyen közös stratégia, amely iránymutatást kell adjon. Annak érdekében, hogy el tudjuk érni a fenntartható fejlődést és fenntartható növekedést. Most hát jó lenne, ha lenne ilyen. De hát mink van most? Alapvetően szebb szavak vannak, mint a Lisszaboni stratégiában, de a szebb szavakat, a fenntartható fejlődést nem is lehet eleget mondani, de a szép szavakhoz nem kapcsolódnak megfelelő eszközök. Ezek hiányoznak, és a pénz is hiányzik persze. És ami nekem zöld képviselőnek feltűnik, az az, hogy továbbra sincs meggyőző erv, érv, amely amellett szólna, hogy ambiciózus, klímavédelem, innováció, versenyképesség, mi a helyzet? Németországban örülünk annak, hogy magához tért az autóipar. Azért, mert a kínaiak nagyon sok, nagy, sok lóerővel rendelkező benzinfaló autót vásároltak. Most hát persze mellett itt van az olajkatasztrófa. Aztán azt mondták, hogy a Cancúni konferencia is kudarca van ítélve. Hát azt hiszem, hogy Európában senki sem értette meg, hogy igazából mi a fenntartható fejlődés. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen. Timothy Kirkhope következik. Elnök úr, az Európai Tanácsülés jogosan Európa reformjára koncentrált. De először Iránról beszélnék. Irán az egyik legjelentősebb hatalma a Ázsiának, és óriási mennyiségű tehetség, potenciál van ebben az országban. A globális folyamatok kezelésébe be kéne vonni Iránt. Nemrégiben találkoztam iráni képviselőkkel, akik elmondták nekem, hogy mely területeken lehetne velük együttműködni. Ja, sajnos az iráni vezetők a saját népük vágyait, vízióit semmibe veszik, és továbbra is kitartanak a nukleáris energia programjuk mellett, és nyilván, ha ez civil és polgári célokat szolgál, akkor ezt nem lehet megkérdőjelezni, de tudjuk, hogy nagyon sok titok veszik körül, és ezért veszélyes. Ezért üdvözöljük azt, hogy az európai vezetők nyomást kívánnak gyakorolni Iránra, szeretnék, hogy ez így legyen valóban, mert ha ez nem történik, akkor az olaj, gáz, ipar ö, jelentősen károsulhat. Egyetértünk az Európa 2020 stratégiával is. Reméljük, hogy ez valóban központi prioritás lesz. Nyilván, hogy erről még nagyon sok gyakorlati dolgot kell megtudnunk, de az, hogy önök elkötelezettek a tettek mellett, ez már jó jel. Az egységes belső piacot újra indítják, a kereskedelmet az EU-n belül is kívül ösztönözni kívánják, a fölösleges, fölösleges bürokratikus terheket meg akarják szüntetni, a vállalkozókra nehezelő terheket csökkenteni fogják. A keménykező büntető szabályozást okos, intelligens, vagy egyszerűen kevesebb szabályozással kell helyettesíteni. Mind az euró, mind valamennyi tagállam gazdasági érdeke az a jövő szempontjából, hogy a költségvetési hiányt minden országban csökkenteni lehessen. Az Egyesült Királyság most többekkel együtt megszorító intézkedéseket hoz. Tegnap mutatták be pótköltségvetésünket. Osborne pénzügyminiszter elmondta, hogy e-, ezt nem lehetett most már elkerülni. Hosszú távú ö, alacsony kamatok mellett reméljük, hogy több munkahelyet fog teremteni a vállalkozói magánágazat. A má, magánágazatot kell megerősíteni, mert a jólétnek ez az ágazata záloga. Örülök, hogy az euró, noha mi országunk nem tagja az eurozónának, de az euró megerősítésén fáradoznak. Az euró sikere azért nekünk is nagyon fontos, mert az euróországok közös politikája közben sajnos az a helyzet, hogy ennek az ürügyével, a megerősítés ürügyével egyre több kompetenciát ragad magához Brüsszel. Pedig ez csak az eurozóna tagállamainak kompetenciája lenne. De támogatjuk azokat a kezdeményezéseket, amelyek a szerződéses kötelezettségeit ö, hajtják be a tagállamoknak. Nehéz ö, időszakba léptünk, az Egyesült Államok gazdasági ö, válsága ö, és aztán az egész világ válsága megmutatta, hogy nagyon sérülékenyek vagyunk, és a, a kapitalizmus okos formáját kell kialakítanunk reformok által, tovább is azon kell lennünk, hogy ezt tesszük, mert egyébként a jólét kerül kockázatba. Ez egy sürgős feladat, nem elegendő a status quo, mert a status quo bukáshoz vezet kollega przewodniczący Lothar Most pedig Biski úr következik a Góa nevében. Köszönöm szépen, elnök úr! Az Európai Tanács csütörtöki következtetései múlt héten a globális és európai kihívások alapján mérhetőek. Ezek a következtetések valóban felfedték-e az európai pénzügyi piacok precedens nélküli válságának okait? milyen javaslatokat terjesztettek az európai polgárok és a pénzügyi piacok elé, amely segítségével a rendszer hibákat ki lehet küszöbölni. A tanács azt állítja, hogy a bankok okozták a válságot, ki kell venniük a részüket, és tevékenységüket jobban kell szabályozni. Ezt csak üdvözlöm, csak igazából nem hiszek már ebben. Mert először is egy nemzetközi banki adót kívánnak bevezetni, az Európai Unióban nem egységesen támogatják ezt az elképzelését, és néhány G20-as állam egyszerűen el is utasítja. Ennek a döntésnek a megvalósítása mindenfajta valóságtól távol eső. A második, egy globális pénzügyi transzakciós adó, erre vonatkozóan nem tudom, egyáltalán megkívánják-e vizsgálni, nem tudom, hogy a globális pénzügyi piacot valóban meg tudjuk nyugtatni, és spekulációktól el lehet rettenteni egy ilyen adóval. Ami a g 20 illeti, nem hiszem, hogy őket is rábírhatjuk arra, hogy fogadják el ezt. Ami a szigorú intézkedéseket illeti, az adóság halmozókkal kapcsolatban, ezek az intézkedések igazából a fellendülést, a fogyasztást csökkentik, és alapvetően a szociálisan amúgy sem jól ellátott szegény embereknél még inkább meg kell húzni a nadrág szíjat. Ez új, intézkedé, új megszólító intézkedésekhez vezet, az elfogadott Európa 2020-as stratégia finanszírozására nem vet jó fényt. A negyedik dolog az államok bevételeinek növelése egy európai pénzügyi tranzakciós adóval, ökoadóval és egyéb vagyon és luxus adókkal szerintem nem fog előtérbe kerülni. Ez azért ez meglepő. Az ötödik dolog, a válság aláása a társadalom demokratikus alapjait. Ehhez hozzájárulnak azok az intézkedések, amelyeket a válság által érintett országok bevezetnek. Nyugdíjkorhatár bevezetése, a közszolgáltatások csökkentése, a szociális utatások csökkentése, a szociális olló tovább nyílik, és egyre több lesz a szegény polgár. Köszönöm szépen. Most pedig Nigel Farage. Nigel Farage. Köszönöm szépen, Van Rompuy Nagy beteket és nyújtott abba, hogy miért szenvedünk annyi kudarcot az Európai Unióban ma. Tulajdonképpen ott állunk a szakadék szélén, mondta. Aztán tulajdonképpen egy, egy kincset mondott, az, hogy Európa a saját sikerének a, az áldozata. Hát amikor ma este megnézik a híreket az emberek, akkor legalább lesz mind mosolyogniuk. Tulajdonképpen azt jelenti ez, hogy mi itt álmodozunk több olyan ország volt kezdetektől fogva, akik nem, fille, nem élnek bele az eurózónába. Tehát csaltunk tulajdonképpen, és folytattuk ezt a politikai projektet. De miért? Annak ellenére, hogy óva intették, hogy nem fog ez működni, ezt tették. A múlt héten szembe, szembe is megvallotta, hogy nincsen B-terv. Tehát amikor Görögországot, Portugáliát és Spanyolországot segítjük, akkor semmi garancia arra, hogy ők, nekik sikerül megint egészséges tenni a nemzeti valutájukat, hogyha kilépnek az eurozóvából. Tehát milyen fajta polgári rendetlenség elfogadható egy olyan országgal kapcsolatban, ahol nem működnek a dolgok. És nem tudom, hogy a németek még meddig fogják ennek a költségvetésnek költségeit fizetni. Hogyha valaki itt ebben a teremben önnek olyanokat mondani, hogy nincsen olyasmi, hogy európai identitás. Tulajdonképpen Európának a sokfélesége az ereje, a kultúrák és a nyelvek ereje. Lehet, hogy az euroszkeptikusok lesznek a végén a jó európaiak. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig Madlener úrnak a szó. Oh, köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal kezdem, hogy mennyire örülök a holland választások eredményének, ugyanis az én pártom, a Szabadság pártja 9 után 23 vagy 24 mandátumot szerzett. Ez azt mutatja, hogy a hollandok biztonságot akarnak, és kevesebb Európát. Európa belső piaca tulajdonképpen csodálatos módja annak, hogy a gyengébbek országok, gyengébbek, gyengébb országoknak adjunk összegeket. Van Rampoy és Barozó urak előadása eredményeként azt mondhatnánk, hogy erre nincsen szükség, hiszen évek óta szemet hunytak ezen tények fölött. Nézzük csak meg azon országok listáját, Koszovó, Albánia, Bosznia, Törökország, akik kopogtatnak az ajtón, hogy szeretnének belépni. E, tehát a tönkrement országok, e, aztán az olyan országok, amelyek továbbra is a bálnavadászatot engedélyezik, e, tulajdonképpen becsapják a holland központi bankot nézzük meg Görögországgal kapcsolatban mit tettek. Most is azt mondják tulajdonképpen folytathatjuk a bánavadászatot, csalhatunk a szabályokkal, tehát a, a, a számokkal, és tulajdonképpen, ahogy mondtam, szemet hunynak ezek fölött a dolgok fölött. Köszönöm szépen. Estive a ouvir o senhor deputado com toda a atenção Tisztelt képviselőtársam! Kérem, figyeljen ide! Amikor azt mondja, hogy ez a parlament nem parlament, hanem pusztán egy gyülevész csapat, akkor szeretném, hogyha ezt megindokolna. Voorzitter, daar kan ik heel helder over zijn. Wat wij hier doen, is mensen zoals u... Elnök úr, szeretném leszögezni, hogy, hogy az európai választók végre tudomást szerezzenek arról, hogy ez a parlament hogy pazarolja a pénzt, és mennyire nem szolgálja az érdekeiket. Elnök. Köszönöm, most megadom az Európai Tanács elnökének, Van Rampoy úrnak ismét a szót. Kedves kollégák, elnök úr! Tulajdonképpen bírom a kritikát. Inkább az általános megközelítéssel van gondom. Amikor március elején, február végén jöttem ide, amikor az európai nem hivatalos tanács következtetéseiről beszéltünk, akkor kétségek merültek fel, hogy tudunk-e Görögország számára egy pénzügyi támogatási csomagot össze állítani, és hogy Görögország képes-e arra, hogy megfelelő intézkedéseket tegyen, hogy, meg, hogy kiavítsa azt, ami nem működött a múltban. Nagy kétségek voltak. Néhány héttel később 110 milliárdos eurós segélyt nyújtottunk, és Görögország tulajdonképpen a GDP-jének 10% pontos növekedését hozta létre. Amikor néhány héttel ezelőtt elmondtuk volna, hogy egy lehetséges megmentési csomagot ter- hozunk létre 750 milliárd euróról, amelyikből 500 milliárd az Európai Unióból jön, akkor nem hitték volna ezt el. Pedig megtörtént. Néhányan azt mondták, hogy a földközi tengeri országok más kultúrával rendelkeznek, nem képesek reformintézkedéseket hozni, hiszen itt csak vesztegetjük az erőfeszítéseinken. És amikor látom, hogy mi történik most ezekben az országokban, és tulajdonképpen nagyon fájdalmas ö, ö, körülmények között, aminek senki sem örülhet, de amikor látom, hogy mi történnek, akkor azt mondom, hogy mély kultúraváltás történt. Amikor hallom az éghajlatváltozással kapcsolatos kritikákat, és az Európai Uniónak van a legambiciósabb programja, programja a világon, és 2000 a 2020-as programnak a jogi alapját is megteremtettük. És amikor hallom a kritikákat, akkor az a benyomás kell, azt a benyomást kelti bennem, hogy mintha semmit se tennénk. És ez nagyon is zavar. nem azt akarom mondani, hogy tulajdonképpen e, buta optimizmussal kell e, e, előre néznünk, hanem tulajdonképpen amikor az eredményeket nézzük, akkor az történik, azt látjuk, hogy minthogyha ennek nem örülnének, pedig az utóbbi heteknek az eredményei engem örömmel töltenek el. Amikor a jobb irányításról, kormányzásról van szó, akkor nyilvánvalóan az euró igenis nagyon sokat segített a gazdasági válságban. El nem tudom képzelni, hogy milyen következményei lettek volna a pénzügyi válságnak, hogyha nem lett volna ez a 350 milliós közös valuta. El nem tudom képzelni, hogy milyen fajta stabilitás hiány lett volna, pénzügyi, monetáris instabilitás, hogyha nem lett volna az euró. A 30-as évek válságait éltük volna el, Eh, és hogyha azt a beggar my neighbor politikát folytattuk volna. Tehát az euró eh, monetáris stabilitásának köszönhető ez a meg, eh, megoldás. Nyilvánvalónak emberek, akik szegényen élnek, és, és itt értük harcolni kell. Én máshol voltam a század első évtizedeiben, de ki volt ott ebben a teremben, vagy azon kívül az különböző intézmények, a különböző tanulmányok kimutatott rá a, a súlyos problémákra, a versenyképességi hiányosságokra, és a többi. Tehát helyre kell hoznunk a legrosszabbat, ez a kollektív kötelességünk és hogy az euró stabil valuta legyen, a gazdaságfejlesztésnek konvergensnek kell lenni. És és mind a fejlesztésben, mind a politikában ezt a divergenciát kell alkalmaznunk. A szankciók mellett még sok szankciókon kívül még sok más érv is van a kormányok nem azért cselekednek, mert félnek a szankcióktól. De hogyha ö, megnézzük, hogy mit csinál a, munkacsoport, hogy mit tesznek a szankciókkal. Nem csak a korrektív ágazatban akarják ezeket alkalmazni azokra, akik a 3% deficit alatt vannak, hanem azokra is akarják alkalmazni, akik fölötte vannak, de ugyanakkor nem tartják tiszteletbe a középtávú terveiket, és az adósságuk túl magas, és nem új irányba mennek, vagy nem elég sebességgel. Tehát a szerződés értelmében bevezetünk olyan szankciókat, amelyek a stabilitási és növekedési praktumon túlmutatnak a megelőző ágazatban vetjük ezt, és a korrektív vezetjük be, és a korrektív ágazatban erősítjük meg. Nem akarunk olyan szankciókat, amelyeknek nincsen alapja a szerződésben. Kedves kollégák, olyan mechanizmusokat fogunk bevezetni először, most először, mert eddig nem léteztek, amelyek a fizetési egyensúlyjal foglalkozik, és a, kompetit- és a versenyképesség divergenciájával. Most először történik ez, hiszen eddig semmit sem tettünk ezzel kapcsolatban. Tehát a munkacseper csoport új dolgokat fog bevezetni, innovatív megoldásokat fog létrehozni néhány héten belül a versenyképesség ezen legfontosabb területén. Tehát ezt a fordított euroszkepticizmusnak nem tudom elfogadni. Tehát amikor vannak eredmények, amikor vannak tervek, amikor vannak szándékok, akkor azokat már előre leromboljuk. Igenis, haladunk, előreléptünk az irányítás területén az intézményekben, lépéseket teszünk, fokozatosan haladunk, és biztos vagyok benne, hogy el is érjük az eredményeket. A pénzügyi felügyeletet illetően nyilvánvalóan az Európai Tanács során is beszélünk ezekről. Nyilvánvalóan a pénzügyminiszterekkel is beszélünk ezekről. És amikor a parlamentbe jövünk, akkor beszélhetünk erről, hiszen nem bűn. nem akarunk itt rossz értelemben vett leckésztetést csinálni. Nem akarok most nem akarom most itt karikatúrát csinálni ebből. Én ezt nem vagyok hajlandó tenni. Ennyit, annyit akarok csak egyszerűen mondani, hogy ilyen lényeges területen, persze vannak mások is, tehát ezen a lényeges területen együtt kell működnünk a tanácsnak, és a parlamentnek. Azért, hogy január 1-én az új intézmények elindulhassanak a munkájukkal, mert erre szükség van. Még a pénzügyi területen is Európa eh, tulajdonképpen eh, vezet. Gondolják, hogy a G20 tapsolna, hogyha a résztvevő országok, akik ott részt vettek, és az Európai Unió tagjai, és Barozó úr és magam is egy olyan bankadót javasolunk, akkor azt megtap, megtapsolják. Itt is újítók vagyunk, és úttörők amikor a pénzügyi ögyleteknek az adójáról beszélünk, ott is úttörők lesznek, leszünk. Tehát vannak környezetvédelmi területek, pénzügyi területek és mások, ahol mi bátor, merész kezdeményezéseket indítunk, amelyeket meg fogunk védni a világ előtt. És vannak olyan területek, mint például a bankodó, és itt is azt mondták, hogy ha nincsen világterv, akkor európai szinten fogunk cselekedni. És vannak is már tagállamok, amelyek közleményezéseket tesznek, és büszkös vagyok, büszke vagyok arra, hogy amikor miniszter elnök voltam, akkor az első ország voltunk Európában, aki a banki intézmények adóját bevezették. Nos, meghallgattam mindenkit, és akkor is elmondom, hogy az én megközelítésem pozitív, és reméljük, hogy e, amikor kritizálnak bennünket, akkor pozitívak is lesznek, nem bánom a kritikákat, de szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon-nagyon nehéz körülmények között sikerült e, olyan dolgokat véghez vinni az, az év első három-négy hónapjában, amely dicsérendő, és ezt folytatni is fogjuk. Ö, és remélem, hogy ha nem is tapsolnak be bennünket, legalább érteni fogják, hogy miért tesszük. Köszönöm szépen, megadom Barózó elnök úrnak a szót. A konkrét kérdésekre szeretnék visszatérni. A pénzügyi felügyeletre különösképpen. Minden új szabály függ a keretrendszertől, amelyet megalkotunk. Például azt javasoltuk, hogy a hitelminősítő intézeteket be lehessen vonni az egyik ilyen új felügyeleti szerv felügyelete alá. Nagyon fontos tehát, hogy megegyezzünk ezekben a sarokpontokban, a felügyeleti infrastruktúra keretében, és miután a magas szintű munkacsoport Larazier úr vezetésével benyújtotta jelentését nekem, ezt elkezdtük. Köszönöm az ambiciózus támogatást. Ez a támogatás tette lehetővé azt, hogy például decemberi álláspontjáról a tanács most végre elmozdult jó irányba, az önök nyomására. De azt is el kell fogadni, hogy kompromisszumok ról beszélünk. A legjobb esetben is csak kompromisszumokat lehet kötni. Ha ha mindig a többiekre mutogatunk, hogy ők nem lépnek előre, az nem vezet sehova. Meg kell tudni egyezni, és meg lehet egyezni, és számos területen olyan területeken is, amelyek önöknek fontosak, mint például a termékbiztonság, a fogyasztóvédelem, a pénzügyi szervek működése, a pénzintézetek felügyelete. A bizottság támogatja mindezeket, és hamarosan a tanács elé kerülnek a döntések. A tőke, betét garancia rendszerek kérdése is ilyen és ezek mind a következő napok történései lesznek, már a holnapi nap is. Nem tesz jót nekünk a késedelem. Annál nehezebb a feladat, minél később fogunk neki. Lesznek olyanok, akik beássák magukat és védekeznek majd. De ennek ellenére tovább kell lépnünk, mert aki európai keretet akar, annak gyorsan létre kell hoznia ezt, mert csak így van értelme. Lehetetlen az új intézmények működését 2011-től megszervezni, hogyha nem lépünk gyorsan előre. Tehát hangsúlyozom, hogy ezek sürgős ügyek mert a hitelminősítés át fog alakulni, a gazdasági irányítás is át fog alakulni, és remélhetően konkrétan megnyilvánul majd mindez a pénzügyi szabályozás új típusú működésében. Nem várhatunk tovább, 2011-ben ezeket be kell indítani. A parlament elnöke ö, ö, hatására kérésére azonnal végigkérdeztem a tagállamokat, hogy milyen kompromisszumra és erőfeszítésekre hajlandóak, és ebből indultunk ki. A bizottság kompromisszumokkal tud csak működni, a közösségi módszer már csak ilyen. Ezért van az, nem halljuk a fél közbeszólást. Pontosan ezért játsszuk mi mindig azt a szerepet, hogy mi ö, nyomulunk, próbáljuk rávenni a tagállamokat, a tanácsokat a döntésekre. A kompromisszumos szöveget már ma a tanács elé fogjuk terjeszteni, és baráti, de konstruktív nyomást fogunk gyakorolni a tagállamokra annak érdekében, hogy lépjenek is. Köszönöm szépen. Most pedig a Karasz ketebence. Tisztelt Rompoy elnök úr, nem az elmúlt hónapokat ítéljük meg, maradjunk a témánál, mit is legutóbbi tanácsülés eredményéről szeretnénk szólni. Milyen időt írunk? Hol vagyunk? Öm, egy kicsit több kritikát szerettem volna hallani, önkritikát egy kicsit őszintében kellene nyilatkozni arról, hogy mi történik most. A konkrét eredmények, amelyek megszülettek a csúcs találkozón, Garrida úr e, ígéretének nem felelnek meg, mert e, szándéknyilatkozatok e, születtek, nem pedig e, eredményekkel. Én a tanácstól nem vezetést várok. A bizottságtól várom a vezető szerepet minden kérdésben. A tanácstól azt várom, hogy ne blokkoljon, ne késleltessen, támogassa a bizottságot, és a nyilatkozatokat tettek kövessék, azt szeretném látni. Hölgyem és uraim! Nem nagy a véleményem az újkori levélírásról, ez egy áltevékenység kapunk levelet Merkel asszonytól, Sárközi úrtól 24 órával a csúcsálkoz előtt, most kapunk egy Barózó levelet, és van Rompoly úrtól kapunk egy levelet maguknak címezve. Kapunk egy levelet Obamától, Kanadából kapunk levelet. Tetteket, projekteket, nem leveleket kérünk. Írjanak kevesebb levelet, és a kezdeményezéseket kérem, kövessék tettek. Az Európa 2020 ebből a stratégiából készítsenek eszközt, konkrét projektet, amely a foglalkoztatás és növekedés segíti. A bankadó nem határozott, nem konkrét, nincsen projekt a G20-asakkal szemben. A pénzügyi tranzakciós adó ott lebeg a térben, nincs európai projekt. A pénzügyi felügyeletet blokkolja a háromoldalú tárgyalás. A hedge fondokról szóló szabályozást is blokkolják a háromoldalúak. oldalúak aztán ami a, ö, a Bázeli programot, mindjárt zárom gondolatomat, az Európai Unió államai egy olyan tőke definíciót támogatnak, amely előnyt jelent az amerikaiaknak az európaiakkal szemben. Nem tudom, hogy hogyan lehetne nyilatkozatból valóság. Most pedig Berez asszony kapja meg a szót. Egy másfél percre. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt bizottság elnöke, tisztelt tanács elnöke. Örülök annak, hogy a 2020-as célkitűzés megőrizte azt a célt, hogy csökkentse a szegénységet. Mi azért aggódunk, mert a költségvetési konszolidációs stratégia túl messze megy, és aláássa azokat az alapelveket, amelyek célja a szegénység csökkentése a közszolgáltatásokat kívánja kifacsarni. Ami a gazdasági irányítás illeti, nem szeretnék mindent kritizálni, amit az Európai Tanács elvégzett, nem volt gyümölcsöző ez az eredmény. A nem gyümölcsöző, van egy pár fontos javaslatunk, amit szeretnék előterjeszteni. Az első az, ön azt mondta, hogy a makroökonomiai egyenlőtlenségi kérdések kiemelt fontosságok. A mi nagy félelmünk, az én nagy félelmem az, egy olyan vita, amely arról szól, hogy meg kell erősíteni a stabilitás és növekedési egyezmény kritériumait, szerintem az első számú témát merítik-e, milyen eszközökkel, milyen módszerekkel lehet csökkenteni ezt a divergenciát, amely alása az eurózóna stabilitását, az, er, az eurózóna sokak szerint nem egységes. A második kérdés, amely szintén nagyon fontos számunkra, a szankció kérdése. Azt mondta ön, akik deficitet emeltek, őket nem kell szankcionálni. De jó lenne intelligens szankciókat bevezetni. Például képzeljük el, hogy van egy állam, amely nehéz helyzetben találja magát, azt kérjük, hogy emelje meg az adóét. És az adóból bevett összegeket küldjék az Európai Uniónak. Szerintem, elnézést kérek, azt mondja az elnök. Elnézést. Gulár asszony, egy másfél percre. Köszönöm szépen, elnök urak! Mindenki hallotta nyilván a BP elnökének szavait, aki azt mondta, én az előző életemet szeretném. Az Európai Tanácsban is úgy érzem, vannak olyan kormányok, akik szeretnék visszatekerni az időkerekét, és nem, mintha nem lett volna válság. Azt mondják, megőrizzük a korábbi felügyeletet. Annyi minden történt, nem lehet Lerozier projektjét felvizezni szerintem. El lehet utasítani azt, hogy az Európai Parlament kér, mert igazából ez egy icipici kis válság. Nincs szükségünk arra, hogy messzire menjünk. De az Európai Parlamentek nem ez az álláspontja. Azt szeretném, hogy mindenki legyen tudatában felelősségének. December 2009-ben az ECOFIN tanács egységesen blokkolt egy olyan álláspontot, és nem lehet együttöntési járásban dönteni. Az ECOFIN ülésén az ECON szabizottság négy frakciója elmondta a tanácsnak, hogy ez így nem működik. A hónapokban azt mondják, jó, hát lehet, hogy esetleg befoghatnák a szájukat. Az ECON bizottság egy ambíciós szövegről szavazott. Mi a helyzet, elnök úr? Nem az a szándékunk, hogy elfogadjunk egy ilyen ö, egyezményt. Mi is szeretnénk, ha jövő január 1-től felállnának az intézmények, de működőképes közösségi intézményeket kell felállítani, ahol közösen döntünk a közös ö, szabályokról, amelyek a pénzügyi intézetek vonatkoznak. Egy olyan eszköz kell, amely nem a tagállamok jó indulatától függ, és igazából vétójogot kell adni olyan országoknak, akik nem akarják a felügyeletet. Mi kompromisszumot elfogadunk, de kompromittálni nem akarjuk magunkat. Edward Kozsusnyik. Edward következik egy percben. Köszönöm szépen. Tanácselnök úr, bizottság eh, elnök úr. És az IMCO bizottság eh, tagja vagyok, amely a fogyasztóvédelemmel foglalkozunk. Meghívtuk Monti urat, aki a jelentést készítette. És eh, nagyon vonzó volt ez a jelentés, de nem tudom, hogy eléggé mereszet, merészséget, elég nagy merészséget mutattak-e az európai vezetők, hogy ezeket a vonzó gondolatokat bevezessék. Nos, ezért azt a kérdést szeretném felkezni, feltenni, ugyanis azt halljuk, hogy mind a tanácsban, mint a bizottságban eh, egy szuper eurót és egy rosszabb euró gondolatát akarják eh, felvetni. Eh, volt már keleti márka, meg nyugati márka, ugye, amely a hidegpiac, a hidegháború alatt működött. Nem szeretném, hogyha ez lenne megint. Elnök úr, először is a, a különböző bankadók és pénzügyi ügyletek adóit illetően, azt hiszem, hogy szükség lenne nagyobb tevékenységre. Nézzük meg a G20-at. Volt valami hatása annak, amit tettek? A gazdaságpolitikában hogyan lehetséges, hogy a tanács azt mondja, hogy a tulajdonokkal mit akar csinálni. A nem, ugyanakkor az országok költségvetéseiben azt látjuk, hogy a szociális költségeket drasztikusan csökkentik. Tehát a kérdés akkor felmerül, hogy hogy tudjuk fenntartani a növekedést, hogyha közben az országok politikai egyetlen célt csitla, céloznak meg, és pedig, hogy a béreket csökkentsék, köztük elsősorban az áfát. Nos, ezért van problémánk a ö, tanácssal. Lehet, hogy Portugáliában José Salamandernak gondjai lesznek, de a nemzeti költségvetéssel való ö, ö, elvakultság, ö, és amikor Van Rompuy ö, ö, úr azt mondja, hogy a nemzeti költségvetésekkel kapcsolatban kell tenni valamit, akkor mit akar ezzel mondani? Ez egyszerűen elfog. Köszönöm szépen. Tisztelt Van Rompuy úr, Veroz úr, a 11-es pontjában a tanácsi következtetéseknek a megelőző intézkedések megerősítéséről van szó, a stabilitási paktum megerősítéséről, annak prevenciós és kiegészítő ágáról, és arról, hogy a résztvevő országok hogyan teljesítik a kötelezettségeiket. A miniszterek számára ajánlás fogalmazódik meg, és ez arra vonatkozik, hogy az országok nagyobb aktivitással vegyenek részt a stabilitási és növekedési paktum akcióiban. Az Európai Központi Bank és több kompetenciát kap a döntéshozásban. A kérdésem arra vonatkozik, hogy a, stabili, a szolidaritás mennyire érvényesül majd egy ilyen rendszerben. Mert már most is nagy a társadalmi olló az országok között, nem tudom, hogy ez a helyes irány-e. Mr. President, the EU's strategy for... Griffin úr, egy percben szólhat. Az EU 2020 stratégia és az India és EU között megkötendő bilaterális kereskedelményezvény az indiai gazdaságra katasztrofális hatással lesz, annak függetlenségét fogja költségbe vonni. India így is már túlzottan függő. És persze ennek az európai és nagy dolgozók számára is negatív hatása lesz. Minden nemzeti hatáskört ez felülír, az immigráció nőni fog, és az indiai munkavállalók le fogják váltani a brit dolgozókat saját munkahelyeiken. Már így is egyébként nagyon sok céget is ö, ö, indiaiak ö, vezetnek, és mindkét fél számára ö, katasztrofális lesz ez, több százezer munkahely megszűnését jelentheti akár hosszú távon. Köszönjük. José Manuel García Margalo kap Két percben. Elnök úr, köszönöm szépen. Pénzügyi felügyelet. Ez az egyetlen konkrét fogalom, ami elhangzott a gazdasági irányítás elméleti szövögy, szöveményében. Ami az Európai Unió elnökséget illeti, hát ugye úgy azt mondták, hogy nem sokára megegyezünk ezzel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy ez nem felel meg a valóságnak, nem fogunk hamarosan megállapodni. Nem nekünk kellene a tanácshoz közeledni, a tanácsnak kellene hozzánk igazodni. Amit a tanács elmondott, ez egy minimális megállapodás. Az európai, egy európai hatóságot kíván felállítani, amelynek egyetlen célja az lenne, hogy az egységes európai törvényekre vonatkozó technikai követelményrendszert felügyelje. Ehhez nem kell új hatóság, ezt a 192-es cikke értelmében a bizottság is elláthatta volna ezt a feladatot, a parlament a következőt mondta. Először is az európai bankoknak igazi európai hatóságnak kell alárendelődniük, aztán a bankok, amelyeknek a csődje mindenkit érint, ezek külön felügyelet alá kell tartozanak. Ha a bankok nehézségbe kerülnek, akkor kell legyen egy eszközrendszer, amely segítségével akár fel lehet számolni, vagy át lehet szervezni a bankokat, hogy az adófizetőnek kelljen a számlát kifizetnie. Nagyon fontos, hogy legyenek alapok, amelyeket az ágazat maga állít fel, az elkövető vagy a, az okozó fizet elve alapján. Tehát nem, Barózó úr, először van az, hogy a spanyol kormány magasrangú képviselőt láttam, ez hétfőn volt, az ideje lejárt, uram. Most pedig Cashman úr. Köszönöm szépen, elnök úr, Barózó elnök úr, Van Rompuy elnök úr. 90 másodpercen van, nem sok idő, de szeretném, hogyha a következőn elgondolkoznának. Én a milleniumi fejlesztési célok időközi értekelésének jelentéstevője vagyok. 90 másodpercen még leülök, 45 ember hal meg a felődő világban. Egy halál minden, másod, minden második másodpercben. Ez megelőzhető betegségek, alultápláltság, a szülés közben fellépő komplikációk, AIDS és hívvel kapcsolatos betegségekből adódnak, tuberkulózis, malária, minden másod, minden halál, minden másod, minden második másodpercben éppen ezért meg kell feleljünk a milleniumi fejlesztési céljainknak a g 20 találkozóján, és vezető szerepet kell játszanunk az enzen belül, és éppen ezért, elnök úr, továbbra is finanszírozunk kell a fejlődő országokban ezeket az élet szempontjából nagyon fontos projekteket. 20 másodpercem van, kérem szépen, ne mondjunk többet, még le nem jár az időm, ezen a 45, másod, ezen a 45 halálon gondolkozunk el, ami ebben a 90 másodpercben bekövetkezett. Thank you, Köszönöm, kolléga. Sharon Bowes asszony. Egy perc, 30 másodperc. Köszönöm szépen, elnök úr. Van Rompoy elnök úr, örülök, hogy itt van körünkben. Az ECOM bizottság elnökeként ezt kell mondjam. Én többet szeretném önt látni a bizottságunk ülésein, a munkacsoport vezetője szerepében. Amikor vannak ötletei, bármilyen több oldalú ö, ellenőrzés, ugye együttes döntésjárás kapcsán hozzánk kerül. És ö, minél kevésbé tájékozódunk időben, annál ö, nehezebben tudjuk megérteni az önök elképzelését. Nekünk is vannak ötleteink. Ami a tanácsi következetéseket illeti, azt szeretném mondani, hogy ezek arról szólnak, hogy a felügyeleti csomagban e, és a derivaták, derivatívák területén azonnali intézkedésre hívnak fel. Ami a CRD 3-at illeti, ami a, a, a trading book tőke, az arról szól, a válság előtt nyomás gyakorolt a bankokra, és ettől váltak a spekulatív tranzakciók költségmentessé és vonzóvá. Ez nagyon fontos volt a válság szempontjából. A CLD3 a kaszinó bank tevékenységet csökkenteni. Tehát miért nem számít ez kiemelt feladatként? Aztán végül is Nagyra értékelem azt, hogy végrehajtanak stresszteszteket, és közzéteszik ezeket a stresszteszteket, ezek már egy éve késlekednek. Szerintem néhány szuverén alap adósság, néhány szuverén adósság, nemzetadósság ennek is köszönhető. Jó lenne a stressztesztek minden kihívást lefednének, különben ettől a helyzet még rosszabbodna. Uh, Madame Niki Niki Köszönöm szépen, elnök úr. Tanácselnök úr, megtiszteltetés és öröm számunkra, hogy itt fogadhattuk Önt. A többi elnökkel Strasbourgban találkoztunk. Annyit szeretnék mondani, elnök úr, hogy az ön megközelítése a különböző problémákkal kapcsolatban dicséretes volt. Németország elfogadta azt a tényt, hogy az Európai Uniónak bizonyos fajta gazdasági irányításra szükség van, szüksége van az Európai Uniónak. De nem fogadták el Franciaország észszerű javaslatát, és pedig hogy e, Európa államaiban ezt a fajta gazdasági irányítást e, alkalmazni kell. E, ezért 25 államos gazdaságirányítás folyik most. Tehát ezért akkor mi az a 27 tagállamot érinti közös gazdasági politika, amelyet különböző adózási rendszerek, kamatlábak, különböző kamatlábakat alkalmazó államok van. Tehát tulajdonképpen ugyanolyan problémával nézünk szembe, mint az eurózóna. Köszönöm szépen. Ehrenhauser asszony következik. Ehrenhauser úr, bocsánat. Az Európa 2020-szal kapcsolatban szeretnék felszólalni. Nyilvánvalóan van itt előrelépés, amennyiben a növekedés megfogalmazódik a fenntartható növekedés gondolata. De ne felejtsük el, hogy az alapproblémát ezzel még nem oldottuk meg. Ugyanis az alapkérdés az, hogy hogyan lábalunk ki ebből a növekedési kényszerből? Hogyan lehetne a gazdaságot és a, gazdaságban a pénzügyi válságokat a jövőben hosszú távon megelőzni? Egy alapvető pénzügyi reform lenne szükség, és el kéne azon gondolkodni, hogy akár állami kézbe helyez, kéne helyezni számos jelenleg privát tartozó feladatot, a bankokat sokkal jobban el kéne számoltatni, független, de erős állami politikára lenne ehhez szükség. Elnök, Hübner asszony kap szót két percben, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. A pénzügyi és adóreformok nem helyettesíthetik a strukturális változásokat, és a a versenyképességet ösztönző intézkedéseket. Ezért tehát a kohéziós politikáról szeretnék először szólni az Euró 2020 programon belül. A következtetésekben a tanács világos üzenetet fogalmaz meg a kohéziós politikára vonatkozóan. Végül is a 2020-as stratégia, illetve a kohéziós politika volt az egyetlen valóban sikeres politika az utóbbi évek során, ahogy ezt maga a bizottság is elismerte a tavaszi közleményében. Miért? Azért, mert egyértelműek az irányelvek, i minden tagállam, minden régió, minden város érti azokat a célokat, és mindenki le tudja fordítani a saját nyelvére az európai célokat. Olyan ö, monitoros, monitorozó rendszere van, amely garantálja a feedbacket, és ami a gazdasági irányítást illeti, itt is valami ilyen mire lenne szükség. Túl kell lépnünk a pénzügyi szabályozáson, mert a szabályozás mindig újabb egyensúlytalanságokat alakít ki. Világosan, gyorsan, hangosan le kell szögeznünk, hogy miért nem működött eddig a pénzügyi felügyelet, és a stabilitási paktum miért nem volt sikeres. Azért, mert ha csak ilyen decentralizált, ha decentralizáltabb intézkedésekre hagyatkozunk csupán, akkor az még nem fogja az európai irányít, gazdaság irányítást garantálni. Köszönöm szépen. Elnök úr, Van Rompuy úr, Barózo úr, azt gondolom, hogy valamit el kell mondani. Ez a múlt csütörtöki ülése vonatkozik. Az Európai Tanács fontos döntéseket hozott. Olyan döntéseket, amelyek elképzelhetetlenek voltak négy hónappal ezelőtt, és ezt ki kell mondani, bátornak kell lennünk, ki kell mondanunk ezt. Azt gondolom, hogy a válságok Európában történelmi állandók, és ön azt mondta, hogy ez a válság oda vezetett, hogy több döntés született, bizonyos kiutakat vetítettek elő, amelyek nagyon fontosak az Európai Unió számára. Az egyik döntés, amelyet hoztak az Európai Tanács ülésén, és amely nem mellékes, ez az a döntés, amely azzal kapcsolatos, hogy meg kell reformálni a szerződést. És kormányközi konferenciát kellene összehívni a 36-os jegyzőkönyv átdolgozása érdekében. Ez azt jelenti, hölgyeim és uraim, hogy abban állapodtak meg, hogy 18 új képviselő érkezhessen ide az Európai Parlamentbe, felvételre kerülhessen. 12 tagállam igazságosabban és erősebben képviseltetheti magát. Nos, ezzel összefüggésben szeretném kiemelni azt, hogy mennyire fontos az, hogy a tanács döntése jutott ezzel kapcsolatban az európai parlamenti képviselők számának megnövelése, nagyon fontos döntés, és ma a kormányközi konferencia ezt a döntést a 27 tagállam nevében meghozta, és ezt üdvözlöm, Van Rompuy úr. Mert ez kedvező a 27 tagállam döntésének ratifikálása szempontjából is, így ebben az Európai Parlamentben a képviselet megfelelőbb lesz és igazságosabb az európai polgárok érdekében is. Köszönöm szépen, most pedig Préda úr kettő percre. Köszönöm szépen. Van Rompoy úr, Bárózó úr, először is üdvözlöm az Európai Tanács múlt heti döntését, amely arról szól, hogy Izlanddal megkezdjék a csatlakozási tárgyalásokat. Ma az AFED bizottságban a parlamentben az én jelentésem Izlandról, Izland EU-s csatlakozásáról nagy többség elfogadta. A kollégáim azt mondták, hogy támogatják Izland csatlakozását az EU-hoz. De közös megoldást kell találnunk a halászatban és az agrárágazatban. Úgy gondoljuk, hogy Izland valóban el tudja érni célkitűzéseit, bizonyos célkitűzéseket el is ér, és magáéval tudja tenni az Európai Uniós jogszabályokat, és tagjává vált az európai családnak. Izland demokratikus hagyományokkal rendelkező ország, van tapasztalata a környezetvédelem területén, és az európai politikákat a sarkkörön is tudja alkalmazni. Persze Izland nyer is majd a csatlakozásból, nem csak gazdasági stabilitásra gondolok, hanem arról is, hogy nemzetközi szinten nagyobb hatással, nagy, nagyobb befolyással lesz. Másrésztről tudjuk, hogy az izlandi emberek véleménye a csatlakozást illetően megosztott. Úgy gondoljuk, hogy egy nyilvános vita, amely Izland kormányának kezdeményezésére kerülne megrendezésre, amelyet támogathatna a bizottság, egy ilyen közvita, egy ilyen fórum nagyon jó fórumot biztosítana az érvek és ellenérvek felsorakoztatására, és az izlandi emberek úgymond megfelelő, megalapozott vélemény alapján dönthetnek. Izland népszavazást fog szervezni, amely során megnézi, hogy az izlandi lakosság támogatja-e az ország csatlakozását. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm szépen. Lambrinides úr. Köszönöm szépen. Amikor az euró létezett, akkor az északi és déli gazdaságok, ahelyett, hogy összetartottak volna, eltávolodtak egymástól. E, oka ennek a különböző szerkezetek volt. A dél az a turizmus, a szolgáltatások alapján élt, az észak pedig az exportált, exportálástól. Nos, a e, néhány évben a dél fejlesztette az iparát, a fogyasztást növekedett, és az euró garantálta mindezeket, míg az iparosított országok is fejlődtek, azért meg könnyebben tudtak exportálni, és jobb áron. Nos, épp ezért nagyon fontos, hogy legyen európai gazdasági irányítás tehát hogy hangsúlyozza az előnyöket és segítsen a hátrányain más országokban. Nos, fontos, hogy az ördögi körből ki tudjanak lépni a különböző országok, a válságból kilépjenek. Nyilvánvalóan szükség van gazdasági segítésre, ugyanakkor fontos, hogy több szolgáltatást és terméket exportáljanak Németország például amely viszonylag gazdag ország, egy csoporttevékenységbe kell, hogy kezdjen, és a belső fogyasztását csökkenteni kellene, és azért, hogy tulajdonképpen a többi országot is egy szintre tudjuk hozni. Köszönöm szépen az Gazdasági és Szociális Bizottság nevében szólok. Van Rempoy úr jó képet festett a helyzetről, és jó alapról tudunk kiindulni. Az ECOFIN ülést tulajdonképpen jó és következetesek jó eredményeket is hozott bizonyos országokban, például az én országban. A kérdés az, hogy most akkor hova akarunk, milyen irányba akarunk elindulni. Tulajdonképpen egy valamilyen fajta védelemről beszélünk. Jó, hát beszéljük, beszélünk az országok költségvetésének a felügyeletéről. Ugyanakkor azt is mondta, hogy a bizottságnak a felügyelete csak akkor tehető meg, hogyha a különböző parlamenteknek, parlamenték elé tárják el ezeket először. Azt mondta, hogy legyünk merészek, a franciául úgy mondjuk, hogy lodász, toujours de lodász, tehát mindig merészebbek és merészebbek legyen. Jó, hát tulajdonképpen van egy Európai Uniós protektorátus, és ez jobb lenne, mint hogyha az emberek csak olyan ötletszerűen kormányoznának, irányítanának. Egy általános európai irányítás jobb lenne tulajdonképpen, hogyha az eurón belül van az ember, akkor nem ér, mindegy, hogy mi történik. De hát mi történik azokkal az országokkal, amelyek kívül vannak az eurózónán? Tulajdonképpen mind hatással van. És válság idején nyilvánvalóan nehezebb kiegyensúlyozni a különböző szegénységeket a Európában a szociális szolidaritás nagyon fontos. A 2010-es év a szegénység elleni harc éve. És ez nem csak a, az európai tanácsoknak a szócséplésének az eredménye. Catherine, Köszönjük. Catherine Trattmann aztán következik másfél percben. Tisztelt elnök úrak, önök azt mondták az előbb, hogy az európaiak álláspontját egységesíteni kell, és meg kell erősíteni a G20-ak érdekében. Nagyon fontos az Európai Unió hitelessége a nemzetközi szintéren. De szerintem, ami az hitelességet illeti az állampolgárokkal szemben, azt várják a polgárok, hogy megfelelő eszközökkel ruházza fel magát az Európai Unió válságból kilábaláshoz. Én nagyon is vártam a június 17-i következtetéseket, attól arra számítottam, hogy a pénzügyi fegyelmet, a felügyeletet fogja majd előirányozni, de hát nem ez volt a helyzet. Mi úgy tűnik, hogy a belső szolidaritás hiányos volt, az Európai Uniónak az a fontos, hogy vezető szerepet játszon. A gazdaság és monetáris unió szenved a hiányosságoktól, nagyon fontos az egyensúly hiánya a monetáris és a gazdasági politika között a világ eh, fel tartalékának 24%-a Euróban van, éppen ezért nagyon fontos a gazdasági politika koordinációja nemzeti szinten. Az euró nem szabad, hogy a drága élet szimbóluma legyen. Nagyon fontos az, nem csak a piacokat kell konszolidálni, hanem az állampolgárokat is arról kell biztosítani, hogy közösen tudunk kilábolni a válságból, ami a költségvetési fegyelem megerősítését illeti. Nem szabad, hogy recesszióhoz vezessen. Bizonyítékot kérünk arra, hogy a 2020-as stratégia valóban nem egyedül marad, hanem megfelelő pénzügyi eszközökkel felszerelve a jövőt, a növekedést, a beruházást és a munkahelyek teremtését szolgálja. A nagyon fontos az, hogy az emberek nem mérgesek, hanem félnek, nagyon fontos. Nem szabad, hogy az Európai Unió egy brutális, megszorító csomag szimbóluma legyen. Delvo asszony kettő percre. Elnök úr, sokszor mondják azt, hogy a szükség törvényt alkot úgy tűnik, hogy ez a szükségszerűség elkerülhetetlen, de jó lenne, ha kreativitással alakít, alakítanánk át, ami remélem, hogy a paktum valóban, reméljük egy az óriások paktuma lesz. Nagyon jó lenne egy igazi gazdasági irányítás, mert nem egyet, nem elég az egyszerű koordináció. Ez kiderült, hogy ez nem elégséges. Igazi föderá- költségvetési föderációhoz kell ö, eljutnunk. Nem szabad, hogy a körmények kényszerítsenek minket, hanem hogy úgy döntöttünk. Örülök azonban annak, hogy a stabilitási egyezmény preventív oldalát kívánta megerősíteni a tanács, szankciók nélkül azonban nem hiszem, hogy jó. Örülök annak. Megerősítették ezt az elemét az egyezménynek, de nem eléggé. Ami a híres scoreboardot illeti a versenyképességi skálát, jó lenne ez összehozni a fenntartható növekedése versenyképességgel, ami a banki adót illeti, a pénzügyi tranzakciók adóztatását, annak elfogadását, a pénzügyi szabályokat. Elnök úr, tisztelt tanácselnöke, ezek a döntések, ezek az irányok néhány hónappal ezelőtt elfogadhatatlanak, illuzórikusnak, hipotetikusnak tűnhettek. Önnek igaza van, valóban ez egy alapvető kultúraváltás a kis európai lépések terén. Azonban most kötelezően, mint októberben el kell eh, érni, hogy a tagállamok konkrétan megvalósítsák célkitűzéseiket és orientációkat, nem történelmi óriás lépés kell tenni, azt kell elérni, hogy eh, minden, azt hiszem mindannyian eh, keservesen megbánjuk, ha nem tesszük meg ezt a lépést. Köszönöm szépen. Thank you, madam. Uh... Monsieur Gianluca Susta, 1 minute 30. Köszönöm szépen, Susta úr. Köszönöm szépen, elnök úr. E, tanácselnök úr. Mivel én az egyik utolsó hozzászóló vagyok, e, szeretnék emlékeztetni arra, hogy nagyon jó, hogy emlékeztettek arra, hogy európai, az Európai Uniót nem a kormányokat e, képviseli itt, Tulajdonképpen épp ezért eh, hangsúlyoznám, hogy ösztönzném önt arra, hogy eh, a eh, hangsúlyosabbá tegye a szerepét, azért, hogy megfelelő ösztönzést nyújtson a kormányoknak, hogy most már a szavakról a tényekre térjenek át. Ez a munkacsoport, amely az elkövetkezendő, vagy az előző hónapokban felállt, és az, hogy a kormány és államfőknek egy dokumentumot kellett összeállítani, azért, hogy a tagállamok valóban gyakorlatba ültessék ezeket a gondolatokat, jó ötlet volt. A végső dokumentumban mi szól a pénzügyi ügyletekről, tehát hogy a gyakorlatban ez hogy fog megvalósulni. A munkacsoportnak kellene a gazdaság irányításhoz a megfelelő eszközöket biztosítani, hogy valóban gazdaság növekedés történjen. Tehát szeretnénk, hogyha ez része lenne az intézkedéseknek. Reméljük, hogy az Unió elnöke felhasználja hatalmát mindezek megvalósítására. Köszönöm. Hökmark úr. Köszönjük a mai jelentést, és üdvözöljük a következtetéseket, az Európai Tanács ülés következtetéseit. Három megjegyzéseim lenne. Az első az euróval kapcsolatos. Azt hiszem, hogyha elérjük a tervezettet, akkor és pedig előre látható és automatikus szankciók követik azokat, akik nem teszik meg, ami szükséges, akkor talán a keret megvalósul arra, hogy az euró újjá szülessen, hogyha valóban erősebb keret lesz ez fog hozzájárulni az európai gazdaság jövőjéhez. Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy a növekedéssel kapcsolatban sokat kell tennünk. És üdvözlöm a világos célkitűzéseket, de szeretnék emlékeztetni arra, hogy a nehéz munka még ránk vár, és nehéz döntéseket kell hoznunk, és a Lisszaboni folyamatból tudjuk, hogy bátor döntésekre van szükség, megnyílni, megnyitni a kapukat a kereskedelem, az innováció előtt. Ehhez, erre szükség van, mert különben csak időt vásárolunk magunknak, és aztán a problémák újra jelentkeznek. Végül pedig most a globális gazdaság fázisa következik, amelyet a deficit csökkenés jellemez majd. Ez így lesz az Egyesült Államokban és Európában is. Mindannyian tudjuk, hogy ez milyen kockázákkal jár a gazdaság fejlődés során. Nem tudjuk, hogy tudjuk-e ösztözni a gazdaságot ezzel párhuzamosan. És a következtetésekben pont erről van szó, tehát, hogy meg kell erősíteni a megközelítést, értem a, a, pénzügyi ügyletek adóját, amely nehézé teszi a kereskedelmet, és, és így tudjuk jobbá tenni a virágot. One minute, colleague. Zelevszki úr kap most egy percben szót. Parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt tanácsi bizottsági elnökök. A válság megmutatta, hogy még mindig nem vagyunk eléggé egységesek. A Lisszaboni szerződés ellenére sincs megfelelő gazdasági irányítás európai szinten. Itt az ideje, hogy egységes, egységbe fogjuk erőinket. Most már nem csak egy országban van válság, hanem többen, és ez terjed. Az Európai Tanács következtetései a gazdasági koordinációra vonatkozóan végre megszívlelendők. Örülök annak, hogy ez megfogalmazódott, és örülök annak, hogy nem ö, jött létre az Euroklubba tartozóknak az exkluzív, kizárólagos ö, klubja, hanem továbbra is nyitott az, az eurozóna azon országok felé, amelyek képesek teljesíteni a feltételeket. Ez nagyon fontos, hogy ezt a kaput nyitva hagyjuk, hogy más országok is csatlakozhassanak, akármilyen időszakot élünk meg a gazdaságban, a valutához. Gyuda Steinbrück asszony következik. Tisztelt elnök, urak! Jó, hogy valamennyien kívánunk tenni valamit a növekedésért és a foglalkoztatásért és a válságot kezelni akarjuk, de emellett az is feladatunk, hogy korábbi hibáinkból tanuljunk, és ezen belül nagyon fontosnak tartom azt, hogy a szegénység szembeni küzdelmet folytassuk. Az európai kormányfők sajnos nem voltak készek a bizottság szegénység elleni harcra vonatkozó javaslatait átültetni. És a múlt heti tanácsülésnek is az a politikai üzenete, hogy Európa nem törődik a szegényekkel, az eredeti célokat fellazítottuk, és a szegénység nem, hogy nem csökken, hanem nő. Eleve csak 20 millió emberre terjed ki ez a segítségnyújtás, és a bizottsági javaslatok, amelyek ugye 25%-os szegénység csökkentést szerettek volna megszélozni a világban, megvalósíthatatlannak tűnnek. Thank you, madam. Köszönöm. Isabel Durand asszony következik. Elnök úr, Nyilvánvalóan szerettem volna Fenn Rompai úrhoz szólni, de ő most ment el. Mindenesetre szerettem volna felhívni a figyelmét, de mindenki figyelmét is, hogyha valóban nem akarja karikaturizálni azt, hogy mi történik itt, akkor nyilvánvalóan figyelembe kell venni, hogy mi itt az összehangolt tevékenységet várjuk el, és az költségvetési ellenőrzést. És Barozó úr a Költségvetési Bizottságban egy új konventrel beszélt, költségvetési ügyekkel kapcsolatos konventről, ahol minden tagállamnak alá kell vetni magát a költségvetési szigornak, és el akarják osztani az európai költségek, kiadások és a, nemzeti költségek közötti köz, költségeket. Nos, fontos, hogy legyen összehangolás és ellenőrzés. Thank you, madam. Köszönöm szépen. De Rossi kollega. Kedves elnök úr, kedves kollégák! Érdeklődéssel hallgattam a bizottság és a tanács elnökét. Mindenki, mind a ketten azt mondták, hogy együttműködni szeretnének a parlamenttel azért, hogy elérjék a 2020-as stratégiát, a gazdaság irányítást, és a többi. Reméljük, hogy szeptembertől majd valós javaslatokat látunk. A nukleáris alappal kapcsolatos fejleményeket is érdeklődéssel várjuk. Európa válságban él, sok millió munkahelyet vesztettünk el, és egyelőre 8,5 millió új munkahelyről beszélünk a 2020-as stratégiában, de itt magasan képzelt emberekről van szó, és tulajdonképpen a, a képzetlen szakemberekről nincsen szó ebben a stratégiában. Eh, Köszönöm a szót, elnök úr. Rampoly elnök úr mondott valamit, ami szöget ütött a fülembe, fejembe, azt mondta, hogy folyamatosan, lassan. A folyamatosan lassan azt jelenti, hogy gyakorlatilag rábízzuk a tagállamok jó akaratára, hogy mit csinálnak, abból, mit valósítanak abból meg, amit a tanács elgondolt szeretném, hogyha az elmélik a folyamatos, a lassú szót most a gyors szóval is helyettesítenénk, hogyha a tagállamok elkezdenék elismerni azt, hogy Európának van vezető szerve, vezető ereje, konkrét kezdeményező kompetenciája, és igenis kötelesek végrehajtani azt, amit a bizottság mond nekik bizonyos területeken nyilván legyen képes a bizottság arra, hogy az innovációt fellendíti a tagállamokban keményebb fellépéssel. Berúzó elnök úr. Some of the persons who put me the question are no longer there. So... Sokakat megszólítottak itt, akik már nincsenek itt, de megpróbálok helyettük is válaszolni. Az Európa 2020-as stratégia nyilván közös dolgunk, látom itt az arcokat, akikkel közösen megalkottuk azt, és tudom is, és el is ismertem, hogy a parlamentnek jelentős szerepe volt ennek létrehozásában. Fontos ez a stratégia, ennek a végrehajtása a növekedés érdekében, és a pénzügyi piacok megerősítése érdekében, illetve az államháztartások megerősítése érdekében, hogy tagállamaink jobban teljesítsenek, mint az előző tíz évben. A parlament most már társjogalkotó, és amit a bizottság javasol, azt először a parlamenttel is meg kell vitatnia. A digitális napirend témájában hat új aljavaslat születik 2010-ben, nagyon felgyorsult tehát itt a jogalkotás, ezek mind jogalkotási javaslatok lesznek, és a bizottság reméli, hogy a parlament támogatja majd ezeket, gyorsan elfogadja majd őket. Szeretném azt is, hogy a parlament gyorsítsa föl általában ezen iniciatívák megvalósulását. A parlamentnek szerintem a Lisszaboni szerződés értelmében fontosabb szerep juthat az Európa 2020 stratégia konkrét lebontásában és konkrét intézkedések megfogalmazásában. A parlamentnek szerepe lehet a nemzeti parlamentek megszólításában is, és ezt a párbeszédet valóban most már az általánosságok felől a konkrétumok felé kell terelni. Én részt vettem itt az ülés elején is, és egyetértek azzal, hogy most már konkrét kérdésekkel kell foglalkozni. Erre szolgál egyébként az öt kiemelt cél megfogalmazása, amelyek között ott van a szegénység, az oktatás, az energiahatékonyság is. És a parlament, illetve a nemzeti parlamentek kövessék figyelemmel, hogy hol tart a jogalkotás, persze, és azt is főleg, hogy hol tart a megalkotott joganyag átültetése. Ez fontos dolog hogy most már a nemzeti parlamenteknek is van szerepe ebben. Van, aki ennél még ambíciózusabb tervet és monitorozást képzelne el. De higgyék el, hogy jelentősen növekedtek ezek a kompetenciák, ne besüljék alul a saját lehetőségeiket, és a nemzeti parlamentek a lehetőségét is arra, hogy a nemzeti célok megvalósulnak-e. A nemzeti parlamenteknek igenis most már szerepe lehet abban, hogy az európai célok megvalósítását számon kérik saját kormányaiktól. Ha szabad úgy fogalmaznom, hogy ez tulajdonképpen a parlament feladata, hogy erre rávegye a nemzeti parlamenteket. És igenis, prioritásunk a szegénység elleni küzdelem. Többen Mendez de Vigúr és mások is elmondták, hogy nem teszünk semmit ebben az ügyben. Hát ez az év eleve a szegénység elleni küzdelem éve, és aktív politikákat fogalmazunk meg. Nem volt ezeket egyébként könnyű európai szintre emelni, mert ugye ez a szubszidiaritás alá tartozik alapvetően. Mégis kicsikartunk a tagállamoktól némi elkötelezettséget, és megfogható programok indulnak már most, már látható módon. Tudatában vagyunk, hogy a szociális válság Európában és a világban sürgető feladat. Visszatérve a stratégiára, a parlamentnek, mint költségvetési hatóságnak feladata az, hogy a több éves pénzügyi terv kidolgozása során prioritásait érvényesítse. De ezeknek összhangban kell lenniük az Európa 2020 stratégiával. Szeptemberben már elkezdünk majd tárgyalni a költségvetésről, és tárgyaljunk erről úgy, hogy folyamatosan idézzük meg az Európa 2020 stratégiát. Közösen Lamasztur úr segítségével ugye a Költségvetési Bizottság már is egy munkadokumentumot dolgoz ki arról, önökkel közösen, hogy milyen konkrét döntésekre van szükség európai és nemzeti szinten a válság megfékezésére, és milyen intézményekre. A bizottság feltétlenül eltökelt, amellett, hogy önökkel együtt ezeket a célokat megvalósítja. Kesmel úr a milleniumi célokról szólt, minden szavával egyetértek, fenn kell tartani a lendületet, a fejlesztési támogatások hatékonyságának növelésével, a tagállamok ösztönzésével. A tanácsi következtetések szerintem jó kiegyensúlyozottak, és a Rompoly úr együtt írt levelünkben, amelyet a G20-akhoz intéztünk, erről a témáról is szólunk. Megerősítjük az Európai Unió nevében, hogy elkötelezettek vagyunk, a tagállamok nevében is írjuk ezt, hogy a villanyomi fejlesztési célokat, ahogy azok megfogalmazódtak 2015-ig, komolyan veszük és végrehajtjuk. Úgyhogy a G20-ak, a G8-ak tanácskozásain ezeket továbbra is prioritásként kezeljük majd. Néhány képviselő a stressztesztelésre kérdezett rá. Szerintem ez egy nagyon jó dolog, hogy megvalósul. Megint csak a G20-ak tükrében is, mert fel tudjuk mutatni, hogy Európa bankjai ellenálló képesek, hogy ez pont mit is jelent ez a teszt, ezt most vitatják meg a szakértői csoportok az európai bankfelügyeletek kell közösen, a nemzeti bankfelügyeletekkel közösen, és a pénzügyminisztériumokkal közösen. A következő napokban már rendelkezésünkre állnak majd az első eredmények. A bizottság olyan megközelítést alkalmaz, amely olyan mintát kíván venni az európai bankokról, hogy az reprezentatív legyen, és a felmérés eredményei már július közepén rendelkezésre álljanak július másodikán. A, az állam háztartási hiányok ügyében pedig a bizottság eltökélt amellett, hogy minden külső nyomás ellenére a bankfelületekkel közösen minden partner bevonva a konszolidáció minden lehetséges eszközét megragadja majd ezekben a dolgokban is a következő napokban döntünk. Néhányan felvetették a mexikói ebben történt eh, balesetet. Tegnap találkoztam a téma szakértőivel, garantálták nekem, hogy minden lehetséges intézkedést meghoznak, levonják a következtetéseket, tanulságokat. A BP vezetőivel beszéltem, és ö, általában nem csak a BP-nek, hanem minden ö, olajkitermelőnek és az iparnak általában komolyan kell venni a rá rót biztonsági szabályok betartását, a polgárok biztonsága, a környezet biztonsága érdekében, hiszen ezek a prioritások. Már a válság előtt is dolgoztunk olyan szabályokon, amelyek tovább szigorítják ezt. Ugye a balti államok, Finország kérték ezt, hogy gondolkodjunk el azon, hogy mi történik esetleg akkor, hogyha ökológiai katasztrófát okoz az ott lefektetett olajvezeték, gázvezeték. Megelőző intézkedésekre van szükség, nem csak válságkezelő intézkedésekre. Mondjuk semmilyen megelőző intézkedés nem lehet százszázalékos, minden azon múlik, hogy ezeket betartják-e. A bizottság azonban a jelenlegi Mexikói öbölben elvégzett felmérés alapján ajánlásokat fog tenni a nemzeti hatóságok felé annak ügyében, hogy hasonló katasztrófák Európában elkerülhetők legyenek. Öttingen biztosan, Potosnyik biztosan közösen, és az olajipari képviselőkkel közösen hamarosan leülünk még ezen a héten, hogy beszéljünk erről. Az úgynevezett MIC vagy MIC támogatásról is szó lesz az Európai Tengeri Biztonság Intézetének bevonásával. Csak töredékét tudtam elmondani a bizottsági kezdeményezéseknek, de még röviden szeretnék reflektálni Mário Mauro felvetésére. Az ő felvetését is nagyon komolyan vesszük a jó együttműködés szellemében, mert nekünk is fontos az intézmények közötti jó kooperáció. Máskor is elmondtam már, a bizottság gazdasági kormányzata, amennyiben, és ez már így van, a tagállamok gazdaságpolitikai döntései kompetenciáját részben már átruházták ránk. Ezt azonban, ezt a kompetenciát a másik két vagy több intézménnyel közösen kívánjuk gyakorolni, a szerződésekkel összhangban, a tanácssal és a parlamenttel elsősorban. Tehát ebben a szellemben képzeljük el a gazdaság irányítást a partnerség jegyében. Így lesz csak sikeres az erre vonatkozó tervünk. Köszönöm a parlamenti képviselőknek, hogy támogatják ezeket az elképzeléseket, és köszönjük, hogy kitartottak. Ezt a fajta kitartást várjuk a gazdaság szereplőitől. Thank you, colleagues. I close. Ezzel a vitát lezárom, és az ülést is. A következő ülés 12 nap múlva, július 5-én Strasbourgban. Köszönöm szépen!